Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir et bienvenue à cette session constitutive. Jó estét kívánok, kedves kollégák! Szeretettel üdvözlök mindenkit. A SZEDE albizottság alakuló ülésén. Gratulálok a kollégáknak, akiket megválasztottak, illetőleg újraválasztottak, és akik most e szakbizottság, illetve albizottság tagjai lesznek. Albizottságnak nevezzük szakbizottságunkat, de hát ez nyilván nem jelenti azt, hogy másodrendű. vagyunk, hiszen a biztonság és a védelem fontos témák. Nem, nem létező témákról szóló vitákat folytatunk itt, hanem valóban egy közös biztonsági és védelmi politikáról beszélünk. Ez szerepel a szerződésekben is, és a helyi megvalósítása is immáron úton van, és a legutóbbi mandátumunk során, illetve jogalkotási ciklusban is rengeteget tettünk ezen a téren. Megnyitom tehát a mai ülésünket, és ma megválasztjuk ennek a bizottságnak az elnökét, illetőleg alelnökeit. Én fogom levezetni az ülést mindaddig, amíg meg nem választottuk az elnökünket. elmondom, hogy kik azok, akik helyettesítik a teljes jogú tagokat a, a szavazás során. Prendra part au vote. Et pour le groupe... Viktor Bostináru tehát az SND részéről, a néppárt részéről, Ivo Belet úr és McAllister úr helyettesítik tehát a teljes jogú tagokat. Ami a kvórumot illeti, 8 képviselőre van szükség, ezt elértük. Most ke- következik a jelöltek megnevezése. Kérem az egyes frakciókat, hogy nevezzék meg jelöltjeiket. Jeffrey, Chairman, Jeffrey von Alden következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondoljuk, a korábbiak során is nagyon jó elnök volt. Köszönjük szépen a munkáját, amelyet elnökként végzett itt az albizottságban. Az ECR részéről Anna Fotiget szeretném javasolni, mint az albizottság elnöke. Fotiga asszony kiemelkedő tagja volt eddig a lengyel parlamentnek, egy időben Lengyelország elnökének a kabinetfőnöke volt, sőt, külügy miniszter is volt Lengyelországban sok-sok ideig. Ez azt jelenti, hogy számottevő tapasztalattal bír. Úgy gondolom, nagyon megfelelő szeméről van tehát szó, hogy vezesse ezt a bizottságot. Köszönöm. Elfogadja-e a jelöltséget? Igen, elfogadom. Köszönöm. Fotige asszony, teljes jogú tagja az albizottságnak, és ezen kívül kitöltötte a pénzügyi nyilatkozatot is, tehát jelölhető, választható. Vannak-e más jelöltek? Anna Gomes? Én is szeretnék gratulálni és megköszönni a munkáját ezen albizottságban. Ezen kívül pedig szeretnék jelentkezni. Természetesen nem arról van szó, hogy Fotiga asszonyt szeretném, akarom megkérdőjelezni, de úgy gondolom, hogy a frakció mindig is elmondta, hogy véleménye ellentétes az unió védelmi politikájának elvével. Márpedig pont ezért én úgy gondolom, hogy nem jó, hogyha ő elnökli ezt a szalbizottságot. Én 2004 óta, mióta megalkották a Védelmi Albizottságot, részt veszek itt a munkában, és azt is tudom, hogy a hitelességünk megteremtése milyen nagy feladat volt, von Vogau úr, és aztán az ön elnöklete alatt, és amennyiben Fortéga asszony, és erről minden bizonyal ő be is számolhat, de amennyiben Van Orden úrral azonos nézeteket vall, hiszen tudjuk őróluk, hogy koherensen mindig is ellenezték a biztonság és védelem Európájának felépítését, ezért én úgy gondolom, hogy ebben a mostani helyzetben, amikor az Európai Uniónak a közelben is, vagy a közelében is nagy válságokkal kell megküzdenie, fontos az, hogy a védelmi politikáját megerősítse. Éppen ezért szeretném kérdezni Fortega asszonyról, tól, hogy álláspontját ebben a kérdésben ismertesse, és hogy egyetért e Van Orden úr véleményével, és amennyiben ön, ők fenntartják a véleményüket, akkor én is jelölöm magam. Elnök, nos, ami az jelöltséget illeti, ezt egy frakció kell, hogy megtegye, ön személyes jelöltségről beszélt, vagy pedig még saját magán kívül további két jelölő személy kell ön mögött álljon, és akkor jelentkezhet ön is. Ezt ennyit az eljárási oldalról, ami pedig a politikát illeti. Visszaadom a szót az ECR-nek, aki Fortega asszony jelölését ö, tudomásunkra hozta. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem az én jelöltségemről van szó, hanem a mi frakciónk Fotiga asszonyra tesz javaslatot. Másrészt az Európai Parlamentben vagyunk, amely egy demokratikus intézmény, sok nemzetet és sok politikai nézőpontot is képvisel, éppen ezért jogos, hogy ezen vélemények megfelelő képviselőt kap, képviseletet kapjanak harmadsorban. A Dehont rendszer alapján jelöljük a jelöltet, amely biztosítja, hogy a kisebb frakciók érdekei vagy kisebb országok érdekei se sérüljenek. Úgy gondolom, hogy veszélyes lépés volna, hogyha eltérnénk a dehont rendszertől, de tudom, hogy Fotiga asszony is szeretné megadni a szót. Köszönöm, Fotiga asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Lengyelországot képviselem. Lengyelország az én választókerületem. Mi több? Az IGC-n, a kormányközi konferencián a Lisszaboni szerződés tárgyalása során vezettem a lengyel delegációt, és ismerem a 42-es cikk tartalmát ilyen módon, amelyek közös biztonság és védelmi politikával foglalkozik. Éppen ezért nem csak a saját nevemben szólok. A szerződés ezen cikkének betűje és szelleme is egyben a közös védelmi és biztonsági politikáról szól. Úgy, hogy nem tesz különbséget a tagállamok között, olyanok között, akik más szövetségek tagjai, más szövetségek tagjai is, mint például nato és mások között. Én az antikommunista ellenzék tagja vagyok Lengyelországban, és nagyon nagyra értékeljük a biztonságunkat, amelyet az Észak-Atlanti Szövetség biztosít számunkra. Ezért tehát nagyon is komolyan veszem azt, amiről tárgyaltunk. Egyebiránt ezt a Lisszaboni szerződés a lengyel rend, parlament ratifikálta, a lengyel elnök aláírta, ez pedig egy törvény, amely kötelezés, és amelyben hiszek is. De ugyanakkor az én meglehetősen turbulens Régiumban se szeretném, hogy a közös biztonságpolitika eh, helyettesítené a NATO-t. Köszönöm. Intervention. Köszönöm a felszólalását. Utolsó szó jogán Baskú úr. Nos hát. Eljárási szempontból jelzem, hogy én eh, azok közé tartozom, akik Anna Gomes jelöltségét támogatják, és mások is velem értenek egyet. De felszólalásom a lényege nem arra vonatkozik, hogy a képviselőasszony felkészülte, vagy személyes kvalitásai milyenok, hanem egy olyan szakbizottságban ülünk, amely az Európai Unió részét képezi, hogyha a közös védelmi és biztonságpolitika kérdéseit vitatjuk meg itt az albizottságban, melynek célja, melynek létrehozásának célja éppen az volt, hogy a KKBP azaz a közös védelmi és biztonságpolitika kérdését támogassa. Egyeb iránt én magam részt vettem Románia NATO csatlakozási tárgyalásaiban, is elkötelezett híve vagyok a NATO-nak, de én nem a vagy-vagy, vagy egy kompetitív megközelítést támogatok a közös védelmi és biztonságpolitika a KVBP és a NATO között. A kettőnek ki kell egy egészítenie Azért kértem csak szót, hogy ezt világossá tegyem. Kedves kollégák, én azt hiszem, hogy ezen, ebben a kérdésben öt éven keresztül vitázhatunk, és az biztos, hogy már a múltban is vitáztunk erről. Nos, a következőket javaslom. Akkor térjünk rá a, az eljárásra akár közfelkiáltása, hogyha Fotige asszony az egyetlen jelölt, amennyiben Anna Gomes fenntartja a jelöltségét, akkor elektronikus szavazás, titkos szavazás következik, tehát kérem, hogy mindenki hozza el a kártyáját. Gomes asszony jelöltségét több mint kettő teljes jogú tag támogatja. És a pénzügyi nyilatkozatot is megtette, tehát jelöltségét elfogadjuk. Ezzel most meg fogom nyitni a titkos szavazást elektronikus formában. A zöld gomb Fotiga asszony lesz az első, akiről fogunk szavazni. Tehát, hogyha a pluszos zöld gombot fogja valaki megnyomni, akkor őt támogatja, hogyha a pirosat, akkor az a Gomes asszonyt. Ez így világos mindenki számára? Akkor ezzel megnyitom a szavazást. deux personnes sont en trop ne vote que les Kettővel többen szavaztak, tehát itt most csak a teljes jogú tagok szavazhatnak. Kettővel több kártyát helyeztek be. Még mindig egyel több a kelleténél. Nem tudom megmondani, melyik frakció részéről. Most rendben van? akkor most elmondom, hogy a frakciók hogyan is néznek ki. 9 néppárti szavazat, SND 8, ECR 3, ALDE 3, GUE 2, Zöldek 2, EFDD 2, és egy a függetlenek részéről. Még mindig egyet többen szavaznak a kelleténél kérem, hogy akkor azok a személyek, akik nem ö, szavaznak, azok vegyék ki a szavazógéből a kártyájukat. Ah, most rendben van. Nem. 32. Kérem, hogy a frakciók egyezzenek meg. Jó, most 30-an vagyunk, ez rendben van. Akkor megnyitom a szavazást. Rendben van. Lezárom a szavazást. Már megint 31-en vagyunk. Döbbenetes. Azért szerintem ez nem kéne olyan nagyon bonyolult legyen, hát nem 250-en ülünk itt. Ismét megnyitom a szavazást. Fotigá asszony a zöld színmel lehet őrá szavazni, a pirossal ö, Gomes asszonyra még mindig 31-en vannak. Én is itt vagyok a néppárt részéről, 8, akkor az SND, 9 a néppárt, rendben, most 30 szavazatom van, ezzel le is zárom a szavazást. Résultat 15. Madame Fotiga 8. 15 fotigasszony, 8 gomesasszony. La majorité était à 15. Donc... Akkor Fotiga asszony szavaztuk meg. És neki át is adom a szót. Au quorum is reached, so it's okay. Mm-hmm. I would like to, to thank. Meg szeretném köszönni az albizottság minden tagjának a belém vetett bizalmat, és megköszönöm, hogy megválasztottak. Nagy tisztesség számomra, hogy az albizottság üléseit vezethetem, és az albizottság elnöke lehetek. Meg szeretném köszönni elődömnek azt a kitűnő munkát, amelyet végzett. Nem titkolt célom, hogy az ő tapasztalatát, és egyébként a titkárság tapasztalatát is felhasználjam az elkövetkező munkámban. Engedjék meg, hogy a napirend második pontjára térjünk rá, amelynek során, amely alatt az albizottság alelnökeit választjuk meg. Hallottuk, a szavazat képesség fennáll, és ugyanazok a, a póttagok vannak jelen, akik a nem jelenlévő rendes tagokat helyettesítik. Ezért megadom a frakciók képviselőinek a szót, hogy jelöljék jelöltjeiket az első, az, az első alelnöki pozícióra. Mr. Kellam, floor is yours. Kellam úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok önnek. A néppárt nevében Michael Gálert jelöljük az első alelnöki pozícióra, akinek hatalmas védelmi és külpolitikai tapasztalata van, és hosszú távú, hosszú ideje koordinátorként is bizonyította, hogy mennyire képes a kompromisszumok megfogalmazására, megtalálására és megkötésére. Tehát Mihály Gállert javasoljuk. Köszönjük szépen! Elf- elfogadja a jelölt ezt a jelölést? Igen. Köszönöm szépen. a pénzügyi nyilatkozatot Gáler képviselő leadta, ilyen, és ezt elfogadottnak tekintjük, tehát javaslom, hogy első alelnökként fel közfelkiáltással szavazzuk meg. Thank you. And the... Köszönöm szépen. Kérem a megválasztott alelnököt, hogy fáradjon fel az elnöki emelvényre. The second, uh... Most pedig megválasztjuk az albizottság második alelnökét. Kérem, hogy tegyék meg a javaslatot. Kellem úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen még egyszer, elnök asszony. A néppárt nevében a második SZEDE albizottsági ö, alelnökre teszünk javaslatot, Stetina ö, képviselő nevében. Stetina úr elfogadja a jelöltséget? Köszönjük szépen! A pénzügyi nyilatkozatot Stetina képviselő leadta. Javaslom, mint hogy nincsen más jelölt, hogy közfelkiáltással szavazzuk meg őt is. Thank you, Mr. Stetina was elected. Köszönöm szépen, Stetina úrt megválasztottuk második alelnökként. Kérem önt is, hogy fáradjon fel az elnöki emelvényre. Um, now, please, uh, S&D representative. Az SND képviselőjét kérem, hogy tegyen javaslatot a harmadik alánök személyére. Elnök asszony. Kan kollega jelölésére teszek javaslatot, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik a védelmi ügyekben. Köszönöm szépen. A pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozatot megkaptuk. Kán úr elfogadja ezt a jelölést? Thanks a lot. Uh, um... Köszönöm szépen. Kérem a szakbizottság tagjait, hogy közfelkiáltással szavazzák meg Kán képviselőjelölt jelöltségét. Köszönöm, ez megtörtént. It was uh, the last uh, four candidates. Ez volt az utolsó alelnöki jelölésre. Illetve most jön a GUE által javasolt negyedik alelnök jelölése. Kérem a GUE képviselőjét, hogy mutassa be, illetve tegye meg a jelölését. E Köszönöm szépen. Sabine Lüssingre teszünk javaslatot. 2009 óta tagja, az AFET-nek és a szedének a tagja, és a mi koordinátorunk volt az elmúlt ciklusban, és frakciónk a SZEDE koordinátorává választotta meg. Az elmúlt ciklusban minden a szakbizottság asztalán lévő témával foglalkozott igazi szakértője védelmi politikának ezért a GUA e nevében negyedik alelnöki pozícióra javasoljuk. Elfogadja képviselő asszony a jelöltséget? Uh, a pénzügyi nyilatkozatot megkaptuk, illetve a parlament szolgálatai megkapták, éppen ezért közfelkiáltással megválaszthatjuk a képviselőt negyedik alánoknak. Thank you, and please join us. Uh, Köszönöm szépen, és kérem, hogy ön is uh, foglaljon itt helyett a bíró vagy a szakbizottság elnökségének asztalán. Thank you. Now we move to... Köszönöm szépen, a harmadik napi rendi pontra térünk rá. Kérem, hogy fogadják el a további üléseink jegyzőkönyvét. A 2014-es évre vonatkozólag, tehát 2014. decemberéig. Első ülésünket szeptember 11-én tartjuk. Ez, ez a nap már a nyári szünet után van, mint tudják, és addigra már nagyon fontos események tanúi leszünk, illetve ebben az időszakban már sok jogalkotási, illetve a NATO csúcs előkészületei zajlanak majd, melyre szeptemberben Walesben, Walesben kerül sor. Tehát azt gondolom, hogy sok tennivalónk lesz. A kibővített büró vagy elnöksége tagjai pedig Strasbourgban találkoznak majd, hogy az albizottságunk munkáját érintő fontos kérdésekről eszmét cseréljenek. Hogyha elfogadható ez a javaslat, és úgy látom senki sem ellenzi, akkor az ülésnaptárunkat is elfogadottnak tekintjük. Okay, so there is no any other business. Az egyebek napi rendi alatt nincs mit mondani. Ilyen módon lezárom az ülést, köszönjük szépen. Köszönöm az elnökség tagjának megválasztását.